Folytatjuk. Igen, tisztelt kollégák, mielőtt megkezdjük a napirenden a munkát, egy fontos megjegyzésem van. E hét péntekén a 30. évfordulóját üljük annak, hogy Spanyolország és Portugália aláírta a csatlakozási szerződést az EU-hoz. 30 évvel ezelőtt ez egy rendkívül fontos lépés volt, hiszen két olyan nemzet csatlakozott, amely évtizedeken keresztül diktatúrában kellett, hogy éljen. Ők csatlakoztak ezek után az európai népek közösségéhez. 30 évvel később elmondhatjuk, nyilvánvaló nem az összes kívánságunk vált be és az összes ígéret, de ezekben az országokban stabilizálódott a demokrácia, illetőleg a diktatúra erőivel szembeni fellépés már nem működik tovább. Most, hölgyeim és uraim, hogyha Spanyolországról, Portugáliáról beszélünk, akkor azzal szembesülünk, hogy az Európai Unió ígéretei az az, hogy növekszik a jólét, és sokakkal törődünk, és ne kevesen legyenek gazdagok. Hogy itt bizonyos kétségek felmerültek ezzel kapcsolatban, azt hiszem, hogy a politikai orientációkon túlmutatóan az összes képviselő azon dolgozik, hogy ezeket az ígéreteket eh, megvalósítsuk. Eh, az egységes piac, a közösségünk politikai, gazdasági ereje ahhoz kell, hogy hozzájáruljon, hogy óriási áldozatokat hoztak a spanyol országban és Portugáliban az emberek, gondoskodni arról, hogy sokak számára teremtsünk létet, és ezt a fiatalok érdekében be is kell tartanunk ezt az ígéretünket. A